Sehr geehrte Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Némi késéssel elkezdjük a jogi ügyekkel foglalkozó szakbizottság munkáját. Rögtön az elején szeretnék elnézést kérni Léna úr nevében, és beszeretném jelenteni, hogy a napirend kapcsán sok-sok módosulás is lesz, fejtetőre állítjuk úgymond a napirendet, sőt, néhány napirendi pontot ki is húzunk. Ez részben azon múlik, hogy sokan betegek, részben pedig az időjárási viszonyokon. Ezért azonnal azzal is kezdeném, hogy bejelentem a napirend változásait. Az általam bemutatott állás, illetve vélemény ma kerül sorra, annak érdekében, hogy a bizottság számára is lehetővé tegyük, hogy elmondja véleményét, és meg tudjon felelni az ütemtervnek. Továbbá el kell mondanom azt is, hogy a zárt ülés a mentelmi jogok felfüggesztéséről ezt is el kell, hogy halasszuk a következő ülésre, Érinti ez Hanslik asszony mentelmi jogának felfüggesztését, Stádler úgy ügyét, és Hans Péter Mártin képviselő mentelmi jogának felfüggesztését is. A továbbiakban szeretném elmondani azt is, hogy a koordinátorok ülését holnapra kell halasztanunk, szintén amiatt, hogy csak nagyon kevés koordinátor tudna ma itt lenni, már az imént elmondtam, hogy a havazás miatt és különböző betegségek miatt is ez lehetetlenné vált, így tehát holnap kerül sor kedden a koordinátorok ülésére délben. Wikström asszony, parancsoljon! Csak egy rövid megjegyzésem volna. Számomra nagyon nehéz lenne így részt venni a koordinátorok ülésén holnap, ezért azt javasolnám, hogy vagy reggel 8-kor legyen, vagy azonnal a szavazás után, ami azt jelenteni, hogy kb. 10.30-kor kerülne sor rá. A Code of Conduct munkacsoport miatt szeretnék részt venni a koordinátorok ülésén. Wikström asszony, mindaz, amit most javasolt, mindennek ezzel tisztában vagyok, és előzetesen megpróbáltuk gyakorlati úton ezt meg is oldani. Remélem működik a tolmácsolás, mert egy kicsit zavartan néz rám. Jó, tehát még egyszer elmondom. Az a javaslat, mi szerint holnap a szakbizottsági ülés előtt legyen a koordinátorok ülése, természetesen felmerült, elgondolkodtunk ezen a lehetőségen, de holnap reggel nem lenne tolmácsolás a szakbizottsági ülés előtt, és éppen ezért lesz később a koordinátorok ülése. Holnap reggel 9 órakor az ír soros elnöksi képviselője, az ír miniszter látogat el hozzánk, így nincs nagy játékterünk itt, utána következik a szavazás, és közvetlen a szavazás után tudnánk betoldani egy koordinátori ülést, tehát egy kicsit szokatlan lenne így eljárnunk. Wikström asszony? Azonnal a szavazás után szerintem remek megoldás volna, vagy vagy 11.30-kor is megtarthatnánk, csak hogy biztosak legyünk abban, hogy mindenki részt tud venni. after that, yeah. It means clearing the room and then having data protection afterwards as the last two points. That's possible. After data protection? No, before data protection, because data protection are the last two points. Okay. Was wir machen könnten, Frau Wikström. Wikström asszony, a következőt tehetnénk ez ügyben. Az adatvédelmi napirendi pont előtt megtarthatnánk a koordinátori ülést, fontos volna, hogy lehetőleg minél több koordinátor itt tudjon lenni. Tehát megtartanánk a szavazást, utána következne Berlinguer képviselő napi rendi pontja, mert sajnos neki is el kell mennie az ülés után, mielőbb, ezért ez után közvetlenül tartanánk meg a koordinátorok ülését is, ezt követni az adatvédelmi napirendi pont. Ez lenne egy esetleges alternatíva tehát akkor ez azt jelenti, hogy ezt az általam megnevezett napirendi pontot előre vennénk. Tehát még egyszer elmondom, hogy világos legyen. Tehát a javaslat abban áll, hogy a koordinátorok ülése holnap a 23-as napirendi pont után következzen. Tehát először szavazunk, utána következik a 23-as napirendi pont, utána a koordinátorok ülése, és aztán jön az adatvédelem ez az utolsó lehetőség, amelyet fel tudok kínálni. Hogyha ebben mindenki beleegyezik, akkor így járunk el. Rendben van. Folytatnám a napirend változásaival. Kedden kerül sor az európai a 23-as napi rendi pont, a közös európai adásvételi jogról szóló hatásvizsgálat következik a 19-es napi rendi pont után. Tájnasszony jelentése, tehát a 20-as napi rendi pont, az Európai Bíróságról a 28-as napi rendi pont után következik. És szeretném megemlíteni azt is, hogy az ITRA és TRAN szakbizottságok részéről van egy kérelem a jogalappal kapcsolatosan. Ezzel a 18-as napirendi pont után foglalkozunk, tehát az egyéb kérdések napirendi pont alatt. Hogyha más megjegyzés nincs, akkor folytatjuk is ennek megfelelően a napi rendnek megfelelően a munkát. Tehát a koordinátorok ülése, mint ahogyan elmondtam, a szavazás után, valamint Berlinguer úr jelentése után következik majd. Folytatjuk a napirenddel, az elnök közleményei következő napirendi pontunk. Két dolog van, amiről beszélnünk kell. Először is a House of Lords, tehát a Lordok háza öm, egyik albizottsága hozzánk fordult egy ügyben, mégpedig a, a tárgyban, hogy a Lisszaboni szerződéshez való csatlakozást követően Nagy-Britannia az igazságügy és belügyek esetében egy opt-innel éljen el. A Lordok házának illetékes képviselői találkoznak majd a LIBE szakbizottság képviselőivel, és azt javasolták, hogy találkoznának esetleg a Júri szakbizottság képviselőivel is. Január 30-án 10 óra 30-tól 11 óra 15-ig tart majd ez az ülés. Akiket érdekel, hogy részt vegyenek ezen a találkozón, azoktól azt kérem, hogy a titkárságnál jelezzék ezen szándékukat. A következőket is szeretném elmondani. Lesz egy munkacsoporti ülés, egy workshop. Január 23-án, szerdán, egy parlament közi munkacsoporti ülés lesz ez, igazságügyekben. A cím az Do European citizens enjoy free movement, vagyis élhetnek-e a szabad mozgás lehetőségével az európai polgárok? Minden jelenlévő képviselő természetesen részt vehet ezen az ülésen. Hármas napi rendi pont megkapták a jegyzőkönyveket a november 13-ai, november 26-27-e és december 17-18-ai ülésekről. Ha esetleg ha ezzel kapcsolatosan senkinek nincs ellenvetése, elfogadottnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyveket. Úgy látom, senkinek nincs gondja a jegyzőkönyvekkel, akkor a negyedik napi rendi pontunk következik. Az Európai Biztosító Egyesület statútumáról készített szakvélemény Joe Dunn készítette ezt a szakvéleményt a European Added Value Unit vezetője, és meg is adom neki a szót, parancsoljon, és üdvözöljük a Júri Szakbizottságban. Ah. Peter. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy visszatérhettem a szakbizottságukba. Ezt a dokumentumot szeretném bemutatni a mai napon. Ez uh, egy támogatás kíván lenni a Berlinger féle jelentéshez az európai biztosítók statutumáról van szó, valamennyien tudjuk, hogy újak vagyunk a parlamentben, és az a dolgunk, hogy egy business case-t mutassunk be. Erre szükség van, mert az Európai Bizottság mindeddig nem igen figyelt szakpolitikai kérdésekben a parlamentre, mindenek előtt ezen a területen a jogalkotási területen nem tett lehetővé lépéseket és itt 20 oldalon taglaljuk, hogy miért kellene figyelni ezre a területre. És ez egy úttörő jellegű munka egyébként, amit elvégeztünk. Elmúlt héten fogadták el az eljárási szabályzaton az plenárison. Hogyha megnézzük magát a munkát, az európai szinten szeretnénk megállapítani, hogy milyen pluszt, milyen többletértéket tudunk teremteni, és milyen előnyöket tudunk kovácsolni az ilyen szintű munkából. A mi értékelésünk természetesen egy kutatáson alapszik, és egy tanulmányt is figyelembe vettünk, amit a foglalkoztatási szakbizottság számára készítettek a 21. században a biztosító egyesületek szerepével foglalkozik ez, illetőleg elmúlt év novemberében is itt tanulmányt tettek közé. Ennek az érdekes része az, hogy a legutóbbi tanulmány nagy részletességgel vizsgálja a kérdést, és kritikusan viszonyul a területhez, egyébként pedig támogatja azt, amit az idei szakbizottság kíván tenni. Egyébként 2003-ban az Európai Bizottság készített egy konzultációt ezzel kapcsolatban. Számos hozzászólást kaptunk az érintettektől a munkánkhoz. Nem tudom, hogy vannak-e kérdések, amelyeket az Európai Bizottság szerette feltenni. 1992-ben készítettek javaslatot, aztán 2003-ban konzultációt folytattak, és utána visszavonták egészen egyszerűen a javaslatukat mert látták, hogy a tárgyalások nem megfelelően haladnak. Ezt persze nehéz megérteni, mert a statútum bizonyos területeken képes haladást elérni, előnyöket biztosítani a biztosítótársaságok számára, egy, hiszen ezek a társaságok egyébként 70%-át adják az Európai Uniós biztosító társaságoknak, és 80 milliárd eurós összeget mozgatnak meg, de a jogalkotási területen igazából nem jelentek meg eddig. Ez nagyon fontos azon országok számára, ahol viszont vannak ilyenek, és ez persze a túlnyomó többsége sietnünk kell, ugyanis úgy tűnik, hogy adott területen visszaszorulnak ezek a biztosító egyesületek. Az Egyesült Királyságban ez megtörtént a 90-es években, ez viszont negatív hatással jár, hiszen a fogyasztók választási lehetőségeit szűkítette, és végül is magasabb költségeket okozott egy sajátos struktúrát igényelnek ezek a biztosító egyesületek, ez jellemző egy adott gazdasági területre, és jót tenne számukra, hogyha egész Európában megjelenhetnének a földrajzi bázisukat ki kellene szélesíteni, és szociálisabb elveken lehetne működtetni ezeket, mint a profitorientált társaságokat. Aztán a gazdasági többletértékekről is beszélnünk kell. Tudjuk, hogy a biztosító egyesületeknek van egy szociális feladatuk a tagállamok szintjén, ezek meglehetősen megbízhatóak. Franciaországban, Németországban ismerjük a működésüket, északi országokban az egyesületek viszont nehezen férnek hozzá a tőkéhez, ez a hátrányuk a biztosító egyesületek egyéb iránt pedig egy gazdaságilag fenntartható modellt képviselnek, a makrogazdasági helyzeteknek kevésbé vannak kitéve, és a fő előnyük az, hogy a statútum révén egy egységes piacot lehetne kialakítani számukra. Nehéz pillanatnyilag átlépni a határokon, nem fuzionálhatnak, és számos más problémáik vannak, ezt lehetne megoldani, amennyiben a statútum működőképes lehetne. Ez fontos lenne egyébként a biztosítási piac teljessége szempontjából, hiszen tudjuk, hogy a diversifikált piacok jobban kivannak téve a válságoknak. A harmadik eredmény egy jogi felvetés, a fragmentáció, a töredezettség merül fel, jobb lenne egy európai formát találni a működésükre, a, olyan megoldást kell találni, amely nem zavarja a tagállamok jogi rendszerét, egész Európában képes lenne működni, és költségeket tudna megtakarítani az érintettek, a fogyasztók számára, és természetesen a hatóságok számára is. Fontos lenne, hogy megszüntessük a határokat, az akadályokat, és könnyebben működjen, hogy könnyebben működjenek ezek a társaságok. Ez természetesen meggyőző érvek az egész anyagban találhatók. Meg kell nézni persze, milyen ellenérvek lennének. Ez egyik ilyen, hogy bizonyos tagállamokban nem létezik ez a fajta egyesület, de hát ez nem egy erős érv szerintem. Aztán hallottam egy olyan érvet is, hogy más statútumok, specializált statútumok, mint a Societas Európai, az Európai Társaság, vagy Európai Részvénytársaság nem volt hát túl népszerű, nem nagyon ment át a gyakorlatba, de azt gondolom ez sem jó érv, hiszen az Európai Társaság nehezen indult, nem nagyon fogadták, de azt tudjuk, hogy több ezer cég vette figyelembe ezt a statútumot az elmúlt évben, tehát már ez is jobban működik. Láthatjuk, hogy egy gazdasági felgyorsulás is bekövetkezhet itt, aztán az utolsó ellenév. és van statútum a gazdasági társaságoknak, de az ilyen kölcsönös biztosítási elve működő egyesületek egészen másképp működnek, nekik egy saját statutumra van szükség. Arról nem is beszélve, hogy az, egyes, hogy az egységes piacot ez kiegészíteni, nagyobb verseny biztosítana, nagyobb növekedést, gazdasági növekedést, fenntarthatóbb növekedést biztosítana a fogyasztók érdekében, és a szolgáltatások szabad mozgása is jobban megvalósulhatna. És abszolút biztos, hogy százszázalékos előnyel járna ez, és bízom, hogy ilyen értelemben szavaznak holnap. Elnézést, egy kicsit hosszabban beszéltem. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, nem beszélt túl hosszan. Luigi Berlinger, parancsoljon. Solo due parole. Csak két szót szeretnék ehhez hozzászólni, nem tudok sokat hozzátenni az elhangzottakhoz. A ma, renden szerepel a dokumentum megszavazása, a munkát, amit elvégzünk, és a mai napon és a holnapi napon. Nos, egy széles támogatás van ebben a bizottságban a különböző frakciók részéről. Már nem azok az idők vannak, a válságidőszak, amikor is az Európai Bizottság visszavonta azt a szöveget, amit a parlamentben mi addig kidolgoztunk, és akkor leblokkolt ezt az egész folyamatot azok az országok, ahol nem léteznek olyan biztosítások, mint amiről szó van, az immár három, annak idején viszont nagyon sok ilyen ország volt, legfőképpen az újonnan csatlakozó országok közül. Emiatt a helyzet sokkal pozitívabb manapság, és ez az assessment, amit látunk, az igencsak bátorító, ahogy hallották, a az ellenőrzés az említett iroda részéről még történt, Szóval az a kérés, hogy ezt a fajta biztosítást támogassuk. Mi megkérnénk az Európai Bizottságot nagy intenzitással, hogy a szavazás szavazatunkkal, hogy támogassa és vigye tovább ezt az anyagot. Még egy dolgot szeretnék mondani. A biztosítások világa és az elismerésük, ez egy rendkívül fontos dolog, amelyikben a szociális feszültségeket oldhatjuk. Ezt nem szabad elfelejteni. Az egyik ilyen dolog az ilyen jellegű biztosításoknak a támogatása. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a biztosítás, ez ilyen jellegű biztosítások nem hasznosak. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak, ugyanis szükségesek azért, mert észszerűbbé teszik a belső piacokat piacokat, és úgy gondolom, hogy nagy mértékben hozzájárulhatunk ezzel a fejlődéshez társadalmi és pénzügyi fejlődést jelképeznek ezek az ilyen jellegű biztosítások. Köszönöm. Dankeschön. Köszönöm szépen, Permans Perez. Köszönöm szépen. Én véletlenül vagyok itt zárt ajtók között, mivel hogy egy olyan témáról van szó, amelyik nagyon fontos volt a foglalkoztatásügyi szakbizottságban, én el szeretném mondani, hogy elkezdtük ezzel a dossziéval foglalkozni, a tanulmányt átnéztem, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindez. A plenárisan kell majd erről beszélni. Talán a mi szövegünkhöz egy szóbeli módosítóval hozzájárulhatnak, nem tudom. Nagyon fontos dokumentum ez, nagyon fontosak annak a végkövetkeztetései. Ha jól értettem, itt láttam a hozzáadott érték irodájáról, hallottuk ezt a tájékoztatót, örülök, hogy itt vannak, örülök, hogy hozzászóltak. Nagyon fontos kérdésről van szó, hogyha ezek a biztosításokat, ezeknek a biztosításoknak meg akarjuk engedni, hogy dolgozzanak, és hogy hozzájáruljanak az európai gazdaság, az európai társadalmak fejlődéshez, ezt meg kell tenni. Az előadó, ahogy elmondta, vannak okok, amelyek miatt az Európai Bizottság visszavonta a szövegét. De ne legyünk naívak, nem a válság miatt volt ez, hanem az azért volt az ok, hogy a tagállamok nem értetek egyet kötelezni akarta a tagállamokat arra, hogy jussanak egy egyetértésre. És ezzel akarta a tagállamokat kényszeríteni. A parlamentnek erős az álláspontja, a státummal kapcsolaton nincs itt az elnök Lémen úr, de a alelnök asszony biztosan tudja, eh, hogyha mi támogatni akarjuk a parlament részéről ezt az anyagot, és a továbbiakban is ezt szeretnénk támogatni a bizottságnál és a tanácsnál, ezt tudom, hogy holnap nehézkes lesz a szavazás, de nem tudtam ellenállni annak a lehetőségnek, hogy a foglalkoztatási szakbizottságnak az álláspontja, amit önök előtt kifejtsen. Köszönöm. Um... Köszönöm szépen. Nekem azt mondták, hogy a bizottság képviselője Joki Midis úr is jelen van. Kívánna hozzászólni? Láthatóan parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem szerettünk volna hozzászólni eredetileg, de most lehetőséget kapunk rá mégis. Köszönjük szépen azt, hogy ezt a szolgáltatást elkészítették, kiváló munkát végeztek, rengeteg ötletük van, érvük van, ezeket figyelembe fogjuk venni. Äh, nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, majd kicsit nagy lelkűbbek, bőkezűbbek is lehetnénk, hiszen nagyon sok napi rendi pontot összefogtunk, vagy kihúztunk. Köszönöm szépen tehát. Holnap szavazunk majd erről a témáról, ezzel is zártuk a négyes napi rendi pontot. És rátérünk a következőre, amely az egyik irányelvről szóló napirendi pontunk. A vélemény előadójának mindjárt meg is adom a szót. Már ahogyan eleinte elmondtam, most ez a napi rendi pont következik. A bizottság szintén elmondhatja majd a véleményét, ez előzőleg erre nem volt alkalom. Most pedig a magam részéről is elmondanék néhány dolgot erről nagyon fontos napirendi pontról. A belső piac működése szempontjából a szobaforgó forgó alkalmazása kulcsfontosságú, A kiküldetési irányelvnek tehát mindenképpen jól kell működnie. A cél az, hogy egy valamilyen minimális védelmet élvezzenek a munkavállalók, például a minimál bér, a munkakörülmények és az egészségügy védelme, valamint a munkahelyi védelem szempontjából minimális standardokról, normákról van szó, nem pedig maximum normákról. Fontos, hogy a különböző vállalkoz... látni azt, hogy a különböző vállalkozások a vonatkozó szabályokat gyakran megkerülik, éppen ezért olyan fontos a kiküldetési irányelv megvalósítására vonatkozó szabályokat a lehető leghatékonyabbá tennünk. A vélemény természetesen elsősorban arra irányul, aminek mi illetékesei vagyunk itt a szakbizottságban, tehát hogy minél jobb legyen a közigazgatási együttműködés, hogy hatékony kontrollmechanizmusok érvényesüljenek, és hogy a felelősség kérdését is tisztázzuk a lehető legszigorúbb módon. A különböző ügyek, jogviták, ilyen például a bizottság Luxemburg elleni jogvita, azt mutatja, hogy a jelenlegi szabályok nem elegendőek ahhoz, hogy hatékonyan harcoljunk a bér és a szociál dömping ellen, ezért rátérnék most a különböző módosítási javaslatokra. A hatóságoknak lehetőleg mindenféle korlátozás nélkül kell tudniuk cselekedni, a jobb közigazgatási együttműködés ebben az értelemben azt jelenti, hogy mivel a különböző vállalatok határokon átnyúlóan tevékenykednek, a hatóságoknak is Biztosítani kell az egyszerű és hatékony cselekvés lehetőségét, tehát lehető legkevésbé legyen bürokratikus a támogatás, segítségnyújtás, a dokumentumokhoz való hozzáférés is nagyon fontos, valamint a személyek kihallgatása is nagyon fontos, továbbá kontrollmechanizmusok. Ezeknek minél rugalmasabbnak és hatékonyabbnak kell lenniük, annak érdekében, hogy a vállalatok, amikor a munkakörülményekről van szó, ne tudják megkerülni, illetve ha megkerülik azokat, akkor a hatóságok megfelelően foglalkozhassanak ezekkel az ügyekkel. A különböző tagállamokban nagyon különbözőek az igazságügyi rendszerek, ezért a hatóságok is, az egész közigazgatási rendszer is nagyon más a különböző tagállamokban. Ezért fontos, hogy egy nyílt listánk legyen, ne pedig egy zárt listánk. És végül a felelősségre is kitérnék, a szigorú felelősség nagyon fontos. A szigorú pénzügyi szabályozás területén, illetve kérdéskörében is világosá vált, hogy a felelőtlenség rendszere döntötte romba a pénzügyi piacokat. A vállalatok sok esetben felelőtlenségi láncolatokat alakítottak ki, és ennek a gyakorlatnak természetesen véget kell vetni, harcolni kell ellene, ezért a véleményben azt javasoltam, hogy a vállalatoknak nagyon oda kell figyelniük arra, hogy kit bíznak meg, és a munkavállalóknak esélyt kell adniuk arra, hogy a társadalombiztosítási jogaikkal kapcsolatos igényeiket és a bérezése kapcsolatos igényeiket is érvényre juthass, juttathassák. Lényegében ennyit szerettem volna mondani, és megadnám önöknek a lehetőséget, hogy hozzászóljanak a témához. A bizottság és természetesen hozzászólhat majd. Képviselők közül szeretne valaki hozzászólni? Úgy látom, Eddig úgy láttam nem. Gárgányi úr, parancsoljon. Elnök asszony, igen, meghallgattam az előadást, pontosítanám, jó magam, hogy a bizottság jelentése arról szól, hogy jobbá tegye az irányelvet, és a Monti jelentésre alapozzuk. Monti urat most már nagyon jól ismerjük, nagyon sokat dolgozik jelenleg Olaszországban. Az irányelv, amely 2010-es közös egységes piacról szólt, az nagyon fontos ön utalt a bíróságra és az Lisszaboni szerződésre, amelyek elismerik, hogy a közös piac egy nagyon fontos rész az Európai Uniónak. És a kiküldetésekre vonatkozó a nagyon fontos tehát, hogy a munkavállalók jogait biztosítjuk, amennyiben szakszervezeti tevékenységet akarnak végezni. Mont egy európai szintű beavatkozást javasol, amely lehetővé teszi az információhoz való hozzáférést, az nemzeti eh, hatóságok közötti együttműködést is támogatja, de főleg hogy biztosítja a kiküldetésben lévő munkavállalóknak, hogy azon az, abban az országban is biztosítják a jogaikat, ahol éppen dolgoznak, ahol éppen kiküldetésben vannak emiatt szükséges koordinálni a tagállamok jogszabályozását ebben a témában. A javaslat fontos, az javaslat eh, eh, egy, egy megfelelő keretet adna, holnap után, ha jól tudom, 24-én jár le a módosítók benyújtásának határideje. Én egy néhányat beterjesztettem, de van egy dolog, amit szeretnék mondani. A 12-es cikkre vonatkozóan, amelyik a felelősségről szól, nagyon fontos tehát, hogy a felelősség kérdését jól áttekintjük, amennyiben fővállalkozó és alvállalkozók is vannak. Nagyon fontos tehát, hogy a fővállalkozók és az alvállalkozók közösen viseljék a felelősséget. Korábban már beszéltünk az állami pályázatok esetében, annak idején eh, korábban, amikor beszéltünk az állami pályázatokról, akkor én elleneztem ezt a kérdést, de utána egy hosszas vita után megbeszéltük, főleg abban az esetben, amikor alvállalkozói láncok jönnek létre. Nos, sokat beszéltünk erről, én most egyetértek ezzel, én úgy gondolom, hogy mindenképp mindenképpen meg kell osztani a felelősséget az alvállalkozók és a fővállalkozók között. Úgy vélem, hogy tisztázni kell a felelősséget, amennyiben e, munkaközvetítő irodók is vannak, pontosítani kell a lehetőséget. Én úgy vélem, hogy az itt e, erre vonatkozó utalás nagyon pontatlan, ezt pontosítani kell. A 14-es cikkben van egy fontos kérdés, itt eh, a mostani javaslat, illetve a többi európai szabályozás közötti kapcsolatról van szó, a Roma 1-es véve alapul. Nos, a származási országoknak a törvénykezését kell-e alkalmazni? Ez egy közösségi joggal kapcsolatos probléma. Nagyon fontos, nagyon mély és nagyon tüskés, és nagyon kényes probléma. Ugyanis a kiküldetésben lévő munkavállalók egy másik országban azok nagy gondokat okozhatnak a, abban az országban, ahol a, a munka folyik, ahol a kiküldetés van. Nos, ezzel kapcsolatosan sokat kell dolgozni úgy vélem, hogy a harmonizáció mindenképpen szükséges, hogyha az irány elben megjelöljük, hogy milyen szankciók lehetnek ebben a kérdésben, azok ott az országok erre kell, hogy utaljanak. A közösségi jog élvez prioritást, ez a szabályozás, amiről beszélünk, a közösség annak elsőbséget kell élveznie, és ezáltal előkészíteni a különböző tagállamokban azokat a döntéseket, amelyeket be kell vezetni, mert úgy tudom, hogy Lengyelországban és más országokban nem léteznek ezek a rendelkezések, ez egy Európa stratégia kell, hogy legyen közösségi jog, és ezt mindenképpen harmonizálni kell politikailag tudjuk, hogy ezek fontosak, politikai szinten azt hangoztatjuk, hogy harmonizáljuk a különböző jogszabályokat, és főleg az ilyen kényes témákban nagyon fontos, hogy megtörténjék a harmonizáció, hogy a munkavállalók jogai mindenhol érvényesüljenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gargani. Úr, Wikström asszony. Köszönöm szépen. Remélem felvették a fejhallgatókat, röviden kívánok hozzászólni az anyanyelvemen. Gágáni kolléga számos politikai szempontból érzékeny témát felvetett. Annak ellenére, hogy ez egy vélemény, el kell, hogy mondjam, rendkívül fontos politikai szempontból az egész. Fordítás van? Hallják a fordítást? Gagani úr azt jelzi, hogy ő nem kap tolmácsolás olasz nyelvre. Láthatóan nem. Nagy, nagy zajjal, háttérzajjal jár az egész, dübörög. Oké, okay. also jetzt kann ich nur suchen, vielleicht... Csak azt kérhetem, a kollégákat kérem, itt az olasz tolmácsokhoz fordulnék, hogy ezt a háttérzajt szüntessék meg. Akkor angolul megcsinálom, jó? Akkor angolul szólok hozzá, talán egyszerűbb lesz valamennyiük számára, bízom benne. Wikström azt mondja, nagyon kedves, természetesen de hát láthatóan ennek ellenére a háttérzaj problémáját meg kell oldani Galgani úr esetében, mindegy, hogy milyen nyelvből. Próbáljuk ki. Wikström mondja, kérem, akkor jó. Abban bízom, hogy az információ eléri Galgani kollégát is Szeretném elmondani, hogy ez egy vélemény formáját tekintve, de azért azt gondolom, hogy amit itt csinálunk, ez politikailag is egy robbanékony anyag. Nagyon fontos tehát, hogy óvatosan kell eljárnunk. Ezen a területen nem felejthetjük el, hogy itt a jogi szabályozást a, kell alkalmazni, amit az eredeti országban alkalmaznak. Köszönöm szépen a kollégáknak az intenzív munkát, hiszen a téma rendkívül bonyolult. A magam részéről én is készítek majd módosítókat, és Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben a munkában részt vettek, és hogy egyértelműen kifejtették a véleményüket a véleményben. Köszönöm szépen Wikström kolléganő, remélem, hogy az olasz nyelv problémáját sikerült megoldani. Ki szeretne szót kérni? Még? A magam részéről valamikor elmondtam egyértelmű véleményemet, rámutattam a problémákra, amelyek engem érintenek, ezért örülök, hogy sikerül majd eh, tovább jutnunk, és politikai differenciáink ellenére eh, ő is hasonló szándékon nyilatkozott és azt látom, hogy a képviselők körében senki se kér szót. Az Európai Bizottság képviselőjének Hans-Jörg Fenstrának adok szót, és arra kérem, hogy az Európai Bizottság szempontjai alapján szóljon hozzá. Parancsoljon. Yes, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm szépen, hogy a kedvemért átalakították a napi rendet. Elnézést kérek egyébként, hogy erre szükség volt, de holnap Strasbourgban leszek. Ilyen rövid idő alatt dicséretes módon sikerült új javaslatokat kidolgoznia egy olyan témában, amelyel már régóta foglalkozik nem csak ez a szakbizottság, hanem az IMCO és a belső piaci ügyekkel foglalkozó szakbizottság is. Politikai értelemben nagyon érzékeny témáról van szó, sok technikai, komplex kérdéseket vet fel. Ha megnézzük a kiküldetési irányelv érvényesítéséről szóló szabályokat, azt látjuk, hogy a bizottság egyensúlyt próbál teremteni először is a 96-os irányelv célkitűzései között, ez gyakorlatilag már önmagában is egy lehetetlen küldetés volt, mondhatnánk, megpróbált megfelelő szintű védelmet biztosítani a kiküldött, kiküldetésben dolgozó munkavállalók számára, miközben lehetővé teszi a szabad mozgást. Emellett figyelembe kellett venni a tagállamokban a szociális modellek különbözőségeit, éppen ezért bizonyos derogációkat is előirányozott a szabály, és emellett el kell kerülni a szükségtelen adminisztratív terheket a szolgáltatók, szolgáltatásokat nyújtók esetében, és negyed sorban természetesen olyan intézkedésekre, kiegyensúlyozott intézkedésekre is szükség van, amelyek az érvényesítés különböző aspektusait jobbá teszik. Ide tartozik háromféle intézkedés először is, a tudatosítás, a figyelemfelkeltése. erre vonatkoznak a jobb információról szóló cikkek, aztán a érvényesítésről szóló, érvényesítésre vonatkozó mechanizmusok és a szankciók, és nagyon vitatott a harmadik, a magánjogi mechanizmusok, a 12-es cikkben szerepelnek ebben. Mi EU-s szintű felelősségi rendszert szeretnénk ebben bevezetni. Minden minden egyes elem, amelyet említettem, nagyon fontos egy átfogó és kiegyensúlyozott megközelítés szempontjából. Megpróbáltuk az arányosság elvét is érvényre juttatni, és úgy gondoljuk, hogy így módon tudjuk leginkább biztosítani a munkavállalók jogait, és ez a legköltséghatékonyabb a vállalkozások számára is. A bizottság úgy döntött ezen túlmenően, hogy egy érvényesítésre vonatkozó irányelvet hoz, hogy a gyakorlati megvalósítás és érvényesítés a lehető legjobban végrehajtható legyen, anélkül, hogy magát a kiküldetési irányelvet módosítanánk vagy átdolgoznánk. Ez azt jelenti, hogy a 96-71-es 71 LK irányelvet magát nem tudjuk módosítani, azonban a preambulum bekezdés sok esetben tisztázza a helyzetet olyan kérdések kapcsán, ahol követnünk kellett az Európai Bíróság esetjogát, vagy esetleg értelmezés tárgyát képezhette egy-egy rendelkezés. Ide sorolható például a 8-as preambulum bekezdés is. Úgy gondoljuk, a 63-as módosító túllép azon, ami jogilag lehetséges. Ami a 14-es módosítást illeti nagyon fontosnak tartjuk azt, mert világosát teszi, hogy a kiküldetési irányelv hogyan viszonyul az EU más jogszabályaihoz, és fontos ez, fontos válaszként szolgálhat számos olyan kérdésre, amely többször felmerült. Mi történik ugyanis, hogyha egy vállalat vagy egy kiküldött munkavállaló a javaslat hármas cikkének nem felel meg? Ez esetben a szabályok az újonnan meghatározott szabályok tisztázzák ezt a kérdést. Ugyanakkor azonban sok olyan kérdés van, amelyet más jogi eszközök már lefednek, ilyen például a szociális, illetve a társadalombiztosítási kérdésekkel felmerülő problémák egy része. Úgy gondoljuk, hogy erre vonatkozó módosításokat nem kell a jelenlegi javaslatban szerepeltetni, hiszen ezt már lefedi egy másik jogszabály. A nemzeti kontrollmechanizmusokra vonatkozik a 21-es módosító. A jelentéstevő azt javasolja, hogy mindig alkalmazni kell ezt olyan esetekben, amelyek nagyon nagy horderejűek lehetnek. Eddig csak 18 tagállam alkalmaz kontrollmechanizmusokat, vagy a ö, szolgáltatások nyújtói esetében, vagy a szolgáltatásokat igénybevevők esetében. Hogy a tagállamoknak megfelelő rugalmaságot biztosítunk, akkor ö, ezzel párhuzamosan Megfelelő átláthatóságot kell biztosítani a szolgáltatás nyújtók számára, és úgy tűnik egyelőre ez nem érvényesül eléggé a javaslatban. Ez a szempont. Végül, de nem utolsó sorban egy nagyon érdekes javaslat szerepel a 26-os módosítóban, mégpedig, hogy EU-s szinten vezessünk be egy olyan minimum időszakot, amikor a panaszokat, panaszokat lehet benyújtatni. Ez egy nagyon innovatív ötlet, Azonban a csomag egy másik eleme a szubszidiaritás áldozatává vált. Ugyanezt történhet itt is, hogyha ugyanis megnézzük az Európai Bíróság esetjogát, azt látjuk, hogy a panaszok benyújtására és a jogvitákra vonatkozó szabályokat eddig mindig a tagállamok maguk határozták meg, tehát ez egy olyan elem lehet, amely önmagában bár nagyon érdekes, de lehet, hogy EU-s szinten ezt mégsem tudjuk szabályozni. Itt be is fejezném, nagyon szívesen együttműködünk önökkel, hogy megfelelő megoldásokat találjunk, hogy végül a kiküldetési irányelv megfelelő érvényesítése és végrehajtása lehetővé váljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a magyarázatot. Azt hiszem világos volt. A magam részéről annyit szeretnék még hozzátenni. Igyekeztem a módosítókban világos javaslatokat tenni arra, hogy a kiküldetési irányelv célját végül is hogyan lehet elérni. Fontos az, hogy ténylegesen és hatékonyan lehessen lebonyolítani az ellenőrzéseket. Nyilvánvaló, hogy össze kell ülnünk, meg kell fontolnunk, hogy mire van lehetőség, de tény, és ez a cél is, ezért csináljuk az egészet. Nagyon fontos az tudni, hogy nagyon sok szomorú eset van, amelyet meg kell szüntetni, és ezt kereteink között mindent el kell követni. Az Európai Bíróság ítéletei mindeddig nagyon érdekesek, számosak is, és rámutatnak ezek is arra, mennyire nagy jelentősége van annak, hogy jogalkotói oldalon is tegyünk valamit. Nem kell mindig elfogadnunk az ítéleteket, de reagálni azért kell rá. És hogyha nem kielégítőik a jelenlegi jogi lehetőségek, az adott a kiküldő ország hatóságai működjenek együtt azon ország hatóságaival, ahová egy személy érkezik, tehát ahol a szolgáltatást, a munkát nyújtja. És itt a hatóságok motivációja meglehetősen eltérő, és a nemzeti jogi keretek is eltérőek. Vagyis a lehetőségeket végig kell venni, hogy meg tudjuk szüntetni ezt a nem kielégítő helyzetet. A módosítók határideje január 24-e dél, mint ahogy ez mindig lenni szokott. Ezzel a napirendi pontunkat be is rekeztem. Ezt követően, ha jól követem a dolgokat, az ártülés jön, lezárom a napi rendi pontot. Köszönöm, hogy eljöttek. Az in kamera, az ártülés következik az ötödik napi rendi pont keretében. És azokat kérem, akiknek nincsen joguk arra, hogy részt vegyenek ezen az ülésen, hagyják el most a termet, 5 perc szünet.